kérem foglaljanak helyet. A november 26-án félbeszakított plenáris ülésszakot folytatjuk. Az előző ülésünk jegyzőkönyve elérhető. Van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ой, a что, Herr Gerike, Sie? Gerike úr, ne, önnek van? parancsoljam. Nem halljuk a felszólalót egyelőre. Mikrofon. Elnök úr! A napirendünk hét eszmecserét tartalmaz és több szavazást is. Nem értem, hogy ez miért annyira sürgős mindegyik. Kérem, hogy eh, vizsgálják fölül, hogy mindegyik téma e a Gerike úr. Ez ugyan nem a jegyzőkönyvvel kapcsolatban kifejtett megjegyzés volt, de azért jegyzőkönyvbe vesszük. Van-e a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyvvel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nincs. Akkor azt elfogadottnak tekintem. Hölgyeim és uraim, a lengyel hatóságok arról értesítettek, hogy Cseszláv Potúr és Szavamir Kovaszki urat megválasztották. Állami posztra, és Krobácsik és Jaskevics urat fogják ők helyettesíteni az eljárási rend alapján őket akkor meg kell